az 55-ös módosító elutasítva. Emenda 43. 43-as e módosító elutasítva. 56-os módosító elutasítva, Ötven hetes módosító elutasítva, negyvennégyes módosító elutasítva. 29-es módosító elutasítva. Nyolcvanas módosító elutasítva. Ötvennyolcas módosító elfogadva. 13-as módosító elutasítva. Negyvenkilences módosító elfogadva. Ötvenkilences módosító elutasítva. 60-as módosító elutasítva, tizenötös módosító elutasítva. Tizenhetes módosító első rész elfogadva. 17-es módosító második rész elfogadva. Hármas módosító elutasítva. Harminckettes módosító elutasítva. 61-es módosító elutasítva. Ez volt az első módosítókról szóló szavazási rész a közös felsőglási indítvány kapcsán. Mindenkit tájékoztatni szeretnék arról, hogy a második csomagról szóló szavazási eredmények. Bejelentése 8 óra 30-kor kezdődik. Egyelőre még számoljuk a szavazatokat, tehát 20 óra 30 perckor közölni fogjuk a második csomag eredményeit. Áttérünk a harmadik részre, a harmadik módosított csomag részre a közös állásfoglalási indítvány kapcsán. A COVID-19 világjárvány és annak következményei elleni küzdelem. A szavazás ugyanúgy zajlik majd, mint ahogy az, az első és második csomag kapcsán történt. Ez a harmadik szakasz hat óráig tart. Megnyitom a szavazást, és 18 órakor zárul le a szavazás. A harmadik csomagról szóló szavazás eredményeit ma este 22 óra 30-kor fogjuk közölni. Tehát a második csomagról az eredményeket 8.30-kor közöljük, és a harmadik csomagról pedig 22 óra 30-kor tesszük közé az eredményeket. Megnyitom a szavazást, és felfüggesztem az ülést. Köszönöm szépen!